Allora, io comincio con questo, vero Maria? Con questo e poi vi passo io la, l'approvazione del processo verbale. Sì. <clears throat> Possiamo cominciare la seduta, cari colleghi. Kedves kollégák, megnyitnám a mai ülést. Cominciare, allora. <clears throat> Kezdhetünk? A napirend tervezetet kéne először elfogadnunk. A 9-es és a 33-as pontot elhalasztjuk egy későbbi időpontra. Vizsgáljuk tehát meg a napirendi pontot ezen, ezen formában. Egy levél vázlatot kaptak, azt hiszem meg. A Éva Lichtenberg asszony ennek a, ennek a levélnek a szerzője, de erre majd később visszatérünk. Az Eurostar technikai gondok voltak, ezért Wallis asszony kicsit késni fog. Az ötös és hatos pontot ezért kicsit elhalasztjuk, addig, amíg megérkezik Wallis asszony. Napirendet ebben a formában el tudjuk fogadni? Ha nincs semmiféle gond, akkor ezt elfogadjuk. Nézzük a június 20-ai és 21-i és a július 11-i, 12-i jegyzőkönyveket. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Következik a négyes napi rendi pont. a 89 per 666 EGK, a 2005 per 56 EK és a 2901 EK irányelvek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosítása. Ez a cím tehát. Kurt Lechner úr az előadó, megadom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt azt mondanám, hogy a zöld könyv megbeszélésénél már hoztunk egy állásfoglalást, a javaslat felvetése után egy rövid vitát is tartottunk, nincsen kétség ebben a körben, hogy ez az összekapcsolás megfelelő, és hogy itt az idő, hogy előre haladjunk. Az, elég, az egész dolognak két problémás része van. Az első a tartalmi kérdések a második pedig a technikai oldal, és ez lényegesebb. Én elmondtam, hogy nekem nincsen technikai tapasztalatom, hogy az ilyen platformok hogyan működnek, tehát nem igazán ismerem a digitális elektronikus problémákat. Az Európai Parlament intézményként nem rendelkezik ilyen szakismeretekkel, de nekem úgy tűnt mégis, hogy el kell kezdenünk a dolgot. Hogy munka közben majd megtanuljuk a döntéshozatalt. Tehát, hogy hol kell eh, megfelelő technikai, gyakorlati döntéseket hozni. A lengyel soros elnökség nagyon sok energiával foglalkozik az ügyel, és a tanácsban is ugyanígy tárgyaltak. és ők is dolgoztak egy szöveget, amelyet eljutottak hozzám. Megnéztem az anyagot, hogy a, az én személyes véleményemet, ami érinti, illetve az állásfoglalást, hogy döntés képes a dolog, tehát most már el lehetne indítani a döntéshozatalt. Azonban a technikai dolgok tekintetében most nem a döntésre gondolok, a jogalkotási folyamatot gondolok, hanem a tényleges működtetés. Tehát arról is majd döntetni kell. Hogy a dolog egyáltalán előre haladjon, angolul írtam meg a jelentést. Szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon korlátozottak az angol nyelvi ismereteim, de a szaknyelvet azért megértem, és alkalmazni is tudom. A lengyel mintához igazodtam. Na most akkor szeretném vázolni a szakmai kérdéseket. A zöld könyvnél is úgy döntöttünk, hogy egy platformot kell létrehozni, egy hozzáférési platformot, és pedig egy európai regisztert, nyilvántartást. Legyen egy standard formátum, és elmondhatom, mert nagyon fontos volt a nyelvek szerepe is. Németül is nagyon nehezen tudom lefordítani ezt, de igazából a formátum címe minden hivatalos nyelven legyen elérhető, hiszen akkor a felhasználó tudja, hogy miről is van szó. Utána pedig természetesen a nemzeti nyelveken is meg lesznek az oldalak. Ez a bizottság felelőssége. Nagyon fontosak például a jegyzékek tartalmai, nagyon sok jogi döntés, konzekvencia van bennük, tehát ezt mindenképpen garantálni kell. A bizottság felelőssége ez, és eldöntheti, hogy a dolgot mennyire engedi a magán üzemeltetők kezére, de mindenképpen a bizottság felelős. Mindenki számára legyen kötelező a rendszer. Nagyon lényeges az, hogy a különböző jogi jelentőségek is kiderüljenek, hiszen a cégjegyzékek, cégbírósági gyakorlat országonként más. Ne legyen plusz teher, ne legyen több bürokrácia, ké, a pénzkérdés is nagyon fontos. Ezt korlátoztuk. Nekem még lényegesek voltak eh, a határidők. Tehát voltak ilyen 15 napos eh, határidők, szerintem ez nem megfelelő. Szerintem azonnal kellene itt szerepelni a 15 nap helyett, a helyzetnek megfelelően. Nagyon fontos az, hogy eh, a iktatási számok az utalások hogyan függenek össze. Más jogi aktusban is, tehát nagyon sok ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusban is ez van. Itt Ingóval kritizáltuk is az eddigi gyakorlatot, azonban találtunk egy különlegességet. Megpróbáltam a lengyeleket is arra kérni, hogy lehetőleg minél többet vegyünk be a jogi szövegbe. Azonban nem tudunk most jogilag mindent előírni, mert igazából a működés közben derülnek majd ki a problémák. Másodszorban esetleg meglepődnek, ha ezt hallják, de azt javasoltam, hogy egy részt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztül valósítsuk meg, másrészt pedig konkrét alkalmazási előírásokban. És így a parlamentnek és a tanácsnak három hónapja van. Tehát szerintem két hónap az túlságosan rövid idő. Több száz ilyen dolog van, és a parlament képtelen ilyen rövid idő alatt ezt megoldani. Most itt igazából az alkalmazás nagyon technikai, és ezt a tagállamoknak kell eldönteniük. Ezt a tagállamok tudják konkrétan megcsinálni, hiszen ők ismerik a nyilvántartásokat, a saját jogot. A tagállam tudja eldönteni, hogy mikor szükséges az, hogy a bizottság és a tagállam is szabályozza, hogy milyen konkrét módszert alkalmaznak itt jogi aktus alkalmazásánál. A parlamentnek itt nem lenne lehetősége, hogy jogilag visszavonja ezt a dolgot. De ismétlem, ebben az esetben kivételesen egyetértek ezzel, hiszen technikai kérdésről van szó. És a parlament végezetül csak rábólint a dologra. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok a saját szakértőikkel, saját konkrét problémáikkal értsenek egyet. És akkor mi is egyet értetünk. Azt javasolnám, hogy a dolog fő oka nem az, mint amiről a tanácsban szó volt. Néhány esetben a saját látásmódomat is felvettem az anyagba. De már a tanácsban is olyan mértékben többségképes az anyag, hogy már csak a fordításokra várunk. Utána pedig még egyszer megvitatjuk a dolgot. Természetesen a célom most az volt, hogy miután a lengyel elnökség ilyen sok energiát fektetett a dologba, hogy esélyt adjunk annak, hogy lezárhassuk az anyagot. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves Lechner úr, nagyon pontos volt, mint mindig. Evelyn Régder a következő, megnyitom ezzel az eszmecserét. Tessék, Evelyn. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a bemutatást, Lechner úr. Csak néhány pontban egészítenem ki. Természetesen az a dolgunk, akik nem vagyunk szakemberek, hogy egy nagyon fontos témáról döntsünk, hiszen ennek a dolognak nagyon gyakorlati kihatásai vannak. Hát rengeteg közjegyző, jogász lesz majd érintett, éppen ezért bizalmat kell létrehoznunk. Ezért szeretnék hozzászólni néhány dologhoz. Tehát az összes tagállam kötelező részvétele Igazából a dolog magva egy ilyen projekt esetében, akkor tényleg az összes tagállam legyen érintett. Néhány egyéb pont, ami itt a technikai tapasztalatokra vonatkozik, amelyel nem rendelkezünk. Itt szerintem a bizottságban kellene bíznunk, és itt lemondhatunk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról. Én is szívesen rendelkeznék ezzel a bizalommal, hiszen a bizottsággal, akik jól kiismerik magukat, együttműködhetünk, de parlamenti képviselőként nem vagyok bizalmatlan, de visszafogott vagyok. Főleg, hogyha arra gondolunk, hogy a bizottság ezt a hálózatot nem saját maga fogja fenntartani, hanem kiadja majd egy harmadik félnek. Ez a kombináció azért egy kicsit visszafogottá tesz, hiszen főleg ilyen témák esetében azért szeretnénk megtartani valamennyi demokratikus kontroll. Itt a 21-esre kitérve itt az van, hogy hogyan lehet törölni a dolgot. Tehát nem tudom, hogy most ezt a adatvédelem... Jó, igen, akkor ez nem ide tartozik. Jó, értem. Akkor értem. Igen, amikről itt beszélt, tehát igen, igen, egyetértek vele, de főleg az, hogy minden tagállam kötelező érvényel vegyen részt a munkában. Köszönöm szépen. Grazie, Köszönöm, Evelin. Mások is kívánnak hozzászólni ez a kérdéshez? Úgy látom, senki más. Esetleg a bizottság? Non sembra. Úgy tűnik nem. Akkor lezárom ezt a napirendi pontot. Ahogy említettem, az ötöst és a hatost egy kicsit később időpontra halasztjuk, mert Diana még úton van. Hetes pont következik. Eszmecseréről van szó, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése. López Isturiz úr ennek a kérdésnek a szakértője és előadója. Arra kérem a ar- arra kérem az előadót, hogy a 7-es és a 8-as kérdéseket egyben tárgyalja, vagy napirendi pontokat egyben tárgyalja, hiszen, hiszen mindkettőnek ő az előadója, és hát mind kettő büntető jogi kérdés, és és hasonló témával foglalkozik. Igen, köszönöm elnök, elnök úr, valóban sokkal okosabb így összekötni ezt a két dolgot. A hetessel kezdeném. Az áldozat csomagról van szó. Idén március 18-án ö, indította el, vagy kezdeményezte ezt a csomagot az Európai Bizottság. Az első, amiről most lesz szó, illetve lesz egy irányelv is, amiről kicsit később beszélünk, ott, annak a, ott egy véleménynek vagyok én az előadója, az, az, az a nyolcas napi rendi pont. Nézzük a hetest. Az Europe, European Protection Order-t, az Európai védelmi parancsot fogja kiegészíteni, ezt 2009-ben írták alá, és a tárgya a büntetőjog. A bizottság javasolta, és az lenne a lényege, hogy az áldozatokat jobban védje. Ilyen szempontból mindenképpen gratulálnom kell a bizottságnak, örülök annak, hogy létrejött ez a javaslat. Örülök annak, hogy az európai szakpolitikai középpontjában találtatnak immáron az áldozatok. Úgy gondolom, hogy ez alapvető része ennek a folyamatnak. Ezt az European Protection Order-t teljesíti ez ki, illetve a különböző különböző védelmi eljárásokról szóló 2010-es jogszabályt egészítjük ki. Olyan védelmi eljárások ezek, amelyek a személy fizikai vagy mentális, pszichés integritásáról szólnak. Nos, mint említettem, arról van szó, hogy jobban védjük az áldozatokat, és fontos a határokon túli mozgás is, tehát egy másik országban, egy másik tagállamban is el kell ismerni a, egy adott tagállamban hozott bírói ítéletet, amelynek a témája egy áldozatvédelme. Nos, ebben a kérdésben fölmerül a bizonyítványok vagy tanúsítványok kérdése, menj, hogyan kell ezt a gyakorlatban megvalósítani, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a kollégáknak van-e véleménye. Na most ezen rendelettel kapcsolatban az ütemtervet említeném még. Én a mai naptól kezdve nyitott vagyok a kedves kollégák elgondolásaira, ötleteire, és úgy gondolom, hogy még karácsony előtt meg kell tenni javaslatinkat, hogy itt márciusban tudjunk a szakbizottságban szavazni, és, és áprilisban vagy májusban kerülne ez plenáris elé. Ez lenne tehát a lényeg. Nyolcas pont. Itt egy irányelvről van szó. A bűncselekmények sértetjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimum szabályok a téma. Ugye mi itt a Juriban egy véleményt fogunk ezzel kapcsolatban megszerkeszteni. Itt minimum szabályokról van tehát szó. Itt alapvető jogokat fogalmaz meg ez a ez a javaslat, például az információhoz, való jog már az első kontaktusnál, amikor kontaktusba lép az áldozat vagy az áldozatok család, áldozat családja a hatóságokkal, aztán aztán ingyenes jogsegélyszolgálathoz való hozzáférés, a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jog. Nem tudom most az összeset felszólalni, de körülbelül erről van szó. Egyébként nagyon fontosnak tartom azt, hogy az áldozatokat ne viktimizáljuk, térjen hozzá az áldozat az igazságszolgáltatáshoz, illetve a kompenzációt, a kárpótlás, illetve az eredeti helyzet visszaállítását is mindenképpen megemlítem. Pénzügyi, pszichológiai vagy pszichés, orvosi és más szempontokat is figyelembe vesz ez, a, ez az irányelv tervezet úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon is holisztikus képet alkot ez. Sajnálatosnak tartom, hogy az én országom, tehát hazám különösen érdekelt ebben a témában, hiszen a terrorizmusnak nagyon sok áldozata van Spanyolországban. A bizottság május 18-i közleménye kíséri ezt a áldozat csomagot. Ott a négyes pontban szerepelnek a terrorizmus áldozatai, ez egy új kategória egyébként. A 3 per 18-as cikkben, vagy pontban fel, találkozhatunk ismét ezzel a kategóriával, az irányelben. A sérülékeny áldozatok azonosításánál. Itt a kiskorúak szerepelnek, a fogyatékkal élők, a szexuális erőszak áldozatai, illetve az emberkereskedelem áldozatai. Úgy gondolom, hogy ezen, ebbe a listába kéne beilleszteni még a terrorizmus áldozatait is. Ez lenne a javaslatom egyébként, mert tehát egy ilyen módosításra fogok majd élni. Nem tudom, hogy erről ki miként vélekedik. Nem tudom, hogy mennyiben értenek egy, ezzel egyet a kollégák. Az ütemterv az hasonlít ahhoz, amit az előbb mondtam a hetes pontról. Ezt is még karácsony előtt véglegesíteni kéne. Így aztán körülbelül március körül lehet ezt, erről a kérdésről majd szavazni itt a szakbizottságban. Mint említettem, nyitva vagyok, nyitott vagyok az összes elképzelésre, áldozatra. Bármilyen kérdésük van, kérem forduljanak hozzám. Szívesen együtt dolgozok bárkivel, és azt szeretném elérni, hogy a lehető legjobb minőségű jelentés, illetve vélemény szülessen meg. Köszönöm szépen. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e hozzászólás? Szeretne -e valaki hozzászólni ehhez a kérdés? kérdéshez? Úgy látom, nem? A bizottság. Bene. Asi? Ah, ah, Vagy mégsem? Akkor lezárjuk ezeket a napi rendi pontokat. Térjünk rá a következőre. A kilencest ugye elhalasztjuk Diana Wallis miatt. tízes napi rendi pont. Evelyn Régner, a vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló 14. társasági jogi irányát. Tessék, Evelyn! Dankeschön. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, gyorsan haladunk. Itt a jogi bizottság panna a székhelyek áthelyezése nem éppen új téma. Nagyon sokat tárgyaltunk már erről, hogy most már nagyon aktuális az, hogy legyen egy 14. társasági jogi irányelv. És az Európai Parlament is tárgyal elő. Klaus Heiner Léne jelentéséről 2009. januárjában szavaztunk, tehát már nagyon sok dologban egyeztettünk. Azonban az adott körülmények között most uh, mégiscsak máshogy néz ki a dolog. A belső piac Európáját, hogy kicsit ízlelgetnünk kell a nyelvünkön, tehát a belső piac azt jelenti, hogy a vállalatok a székhelyüket az egyik tagállamban megszüntetik, a másik tagállamban újra létrehozzák, ez pedig egy kicsit anakronisztikus az európai belső piacon. Hiszen eh, itt nagy szociális, adminisztrációs költségek, fáradtságok vannak, nagyon nagy hátrányokkal szembesülnek a vállalatok, amennyiben székhelyüket áthelyezik. Így az irányelvnek enyhíteni kell ezen a helyzeten. Ez lenne a jelentés fő üzenete. A bizottságtól pedig azt kérjük, hogy jogalkotóként is lépjen. Hmm, néhány pont közvetlenül rátérek a fő kérdésre, ez pedig a székhely kérdése. Európában bizalmi probléma van, tehát befektetők, adófizetők, tehát bárhogy is milyen vállalat, bármilyen vállalatok legyenek is. A lényeg az, hogy milyen vállalat, mi csinál, és főleg, hogy hol van. Léteznek tényleg postaláda cégek, sötét ügyletekkel, ezeket szeretnénk valahogy láthatóvá tenni. Még McGreevy biztos úgy retteget ettől a témától, mint az ördög a keresztvíztől. Tehát, hogyha itt áthelyezik a vállalat székhelyét, akkor ténylegesen helyezze át a székhelyét mindennel együtt. Tehát ne működjön ez úgy, hogy csak egy postaládát helyeznek át. Nagyon fontos itt az átláthatóság, a léne jelentésben ez már szerepelt is. Ezen kívül nagyon fontos itt a munkatársak együttes döntése. Erről is van már egy vélemény a foglalkoztatási bizottságban, és óriási többséggel sikerült ezt elfogadni. Egyetlen egy ellenszavazat volt az ellen, hogy együttes döntéshozatala legyen a dolgozóknak. Tehát ez az európai részvénytársaságra vonatkozik. Most ebben a tekintetben nem szeretnék többet mondani, az adatokra utalnék még. Október 20-án a módosítók benyújtásának a határideje, így november 22-én tudunk ebben a bizottságban szavazni. Örülök már előre ennek, hiszen tudatában vagyok annak, hogy vannak más pozíciók is, és remélhetőleg a bizottság tényleg megszólítva érzi magát, hogy jogalkotóilag lépjen. Grazie, Evelyn. Köszönöm, Evelin. Köszönöm, köszönöm, tényleg megköszönöm a munkát. Most megnyitom az eszmecserét, ki szeretne ebben a kérdésben hozzászólni az elmondottakhoz? Senki? Megkérdezzük a bizottságot? Senki? Hát látszik, hogy hétfő van. Térjünk rá a 11-es napi rendi pontra. Sebastian Valentin Bodu. Sebastian Valentin Bodu úr az előadója, az Európai Vállalatok Vállalatirányításai, Vállalatirányítási Keretei című anyagnak. Tessék! Köszönöm szépen! A jelentésre áttérve. Szeretném elmondani, hogy nem gondolom, hogy csak is a nagyvállalatokra és a tőzsdényegyzett vállalatokra kell, hogy vonatkozzon. Én itt olyan vállalatokra gondolok, amelyeknek az árbevétele magas, érzékeny területeken dolgozott, monopóliumok. Nem tudom, hogy ez a jelentés miért vonatkozzon a KKV-kra. A KKV-knek pedig rugalmaságra van szükség, és nem eh, nehéz, merev szabályokra. Na most nézzük meg a problémákat itt a zöld könyvben. Tehát eh, az igazgató tanács témakörére áttérve, szerintem ne legyen eh, demarkációs vonal az igazgató tanács elnöke és uh, executiv, n-ar trebui să intrăm peste executive. És az vezérigazgató között. Tehát az igazgató tanács elnöke és a vezérigazgató helyzete legyen hasonló, és természetesen a szabályok érintik mind a kettőt. Ami pedig itt az igazgató tanács szabályaira vonatkozik, az igazgató tanácsba legyenek korábbi vezetők, jelenlegi vezetők és szakértők. Természetesen olyan vezetők, akiknek nincsen anyagi érdek ellentétük a funkcióval kapcsolatban. Így az igazgató tanács összetétele legyen ilyen. Ami pedig eh, nézzük meg, hogy eh, hogyan értjük el a rétűséget. Eh, a multinacionális vállalatoknál pedig nagyon fontos például a székhely, a nők száma legyen több, de nem hinném, hogy a megoldás a kötelező kvóta lenne itt kiválogatási okok miatt. És így a tulajdonos jogát sértenénk, hogyha előírnánk, hogy legyen valamilyen kvóta. Egy rugalmas kvóta viszont elképzelhető. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden vállalat elfogadhatná ezt a záradékot. A cégek pedig publikussá teszik azon politikájukat, hogy hogyan szeretnék a nők számát növelni az igazgató tanácsban. Én nem szeretem a merev kvótákat, hiszen úgy gondolom, hogy nem megvalósítható. Hiszen szerintem nem lehet kijelenteni, hogy eh, mondjuk három hónap alatt legyen egy ilyen vagy olyan kvóta. De a vállalatoknak legyen szándékukban, hogy emeljék a nők számát. Az igazgató tanácsban is átláthatóvá kell tenniük, hogy hogyan szeretnék ezt a célt elérni. Most a menedzserekről szólnék. Legyen egy keverék szigorú szabályok és viselkedési kódex alkalmazásával, hogy hogyan nézzen ki az igazgató tanács összetétele. Ne lehessen valaki öt ciklusnál tovább tagja az igazgató tanácsnak, de ha valaki többször hívnak meg az igazgató tanácsban, mint ötször, akkor a vállalatnak nyilvánosan el kellene magyaráznia, hogy miért lépte túl ezt az öt alkalmat. Hiszen itt a hatóságoknak is világosan érteniük kell, és a befektetőknek is érteniük kell, hogy mi van az ilyen döntés mögött. Az igazgató tanács tagjainak a díjazása, itt jelentős problémáink vannak de a szabály legyen az, hogy a közgyűlés dönt. A díjazásról az igazgató tanács és a vezérigazgató fizetéséről is. Igazából nem támogatok plafont, hiszen szerintem ne egy összegről döntsön a közgyűlés, hanem arról, hogy hogyan kalkulálják ki a vezérigazgató fizetését. Ez pedig magán ügyi okokból. Tehát itt az adminisztráció is játszon ebben szerepet de úgy gondolom, hogy erősítenünk kell. Itt eh, például a kockázati bizottság, a könyvvizsgálók helyzetét. Na most áttérnék a részvényesekre. A részvényeseknek nagyon fontos szerepe van. De úgy gondolom, hogy eh, ebben a jelentésben az alapvető probléma az, hogy hogyan hogy azzal foglalkozik, hogy a menedzser hogyan legyen erősebb, de ne a részvényes. Hogyha a részvényesek nem akarnak beavatkozni, akkor nagyon nehéz őket erre rávenni. Találhatunk néhány ösztönzőt. Ez az ösztönző például lehetne az elektronikus szavazás. Ez az elektronikus szavazás például kötelező is lehetne. Nem értek egyet a kötelező szavazással, hiszen a részvényes szíve joga, hogy eldöntse, hogy akar-e szavazni, vagy nem akar. A részvényeseknek együtt kell működnie, a részvényeseknek természetesen jogában áll egymással a államhatárokon átnyúlóan is beszélni egy multinacionális vállalat esetében. Nagyon szigorú szabályokat kell alkalmazni, amikor összeférhetetlenséget állapítunk meg. A részvényesek részéről. Bármikor tranzakciókra kerül sor, ugyanolyan érdekkel bíró felek között, akkor azoknak, akiknek összeférhetetlenségi, akiknél összeférhetetlenség gyanúja merül fel, ne szavazzanak. Különben szankciókat lehet alkalmazni. A részvényeseket védeni kell a többség visszaélési helyzetétől. El kell kerülni az olyan helyzetet is, hogy a kisebbségben lévő részvényesek próbálják zsarolni a többség részvényeseket. Nézzük meg akkor a konzulens, a tanácsadó, tanácsadó képviselete, képviselője úgy maradna, mint ahogy az a jelenlegi szabályban van. És eh, a tanácsadóknak pedig eh, el kell mondaniuk, hogy nyilvánosan ki kell jelenteniük, hogy hogyan fognak szavazni, és eh, nekik is nagyon kell ügyelniük az összeférhetetlenségre, amikor a különböző érdekű részvényesek szavazatai összeszemlelják. Ahogy már korábban utaltam, hogy hány ciklusban lehet valaki tag, szabályként azt fogalmaznám meg, hogy itt a, megfe- a, a megfelelsz vagy megmagyarázod elvét alkalmazok, és ne szigorú előírásokat, tehát vagy egy direktívát, vagy, irányelvet, vagy rendeletet. Sokkal egyszerűbb rugalmas szabályokat alkotni, amelyeket mindig alkalmazni lehet. De ezeket viszont nagyon szigorúan alkalmazni kell. Amennyiben egy vállalat a szabálytól eltér, akkor átlátható módon tegye. Jelentse be, hogy miért nem alkalmaz bizonyos szabályokat. És az utolsó szempont, amit még kihangsúlyoznék, úgy gondolom, hogy nincs arra szükség, hogy egy külső vizsgáló vizsgálja meg a vállalat helyzetét, hiszen a vállalatnak itt a tanúsítványokból is profitálnia kell, tehát ne legyen itt túl bürokratizáció, ne legyenek olyan szabályok, amelyeket csak azért kell alkalmazni, mert a törvény így rendelkezik. Én a jelentésemet elküldöm az árnyék előadóknak, és megadom majd a határidőket is. <coughs> Grazie della relazione. Megköszönöm a munkát. Most Evelyn Régneri a szó. Um, Köszönöm szépen. Rövidre foghatom mondandómat alapvető kérdésemet szeretném megosztani önökkel. A corporate governance-ről beszélünk, az európai vállalkozások keretéről tehát. És nem szabad, hogy úgy járjunk el, hogy azt mondjuk, ez is csak business, ez usual a szó minden értelmében. Hiszen a pénzügyi és gazdasági válság megmutatta nekünk, hogy hogyan nem szabad eljárnunk, hogyan nem szabad szerveznünk a cégek életét. Mint hogy ez önkéntesség alapján nyugszik, ezért azt mondhatom, hogy nem mindig nem működik, de gyakran nem működik jól. Sőt, néha egyáltalán nem működik. Tehát nem mindig nem működik, de néha egyáltalán nem működik. Így lehetne összefoglalni ezt a szabályt. Azaz tehát mire van szükség? Áttekintésre, ellenőrzésre. Mondok egy példát hazámból, Ausztriából. Itt a corporate governance kód betartását értékelték nemrégiben, és a tapasztalat az volt, hogy a mi kis országunkban, ahol azért nem egy tőzsdei társaság működik, ezek közül összesen négy, azaz írd és mond négy darab tartja be ezeket a kódexben foglalt szabályokat, 261 pedig nem. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen megfoghatatlan, iszamos, önkéntes javaslatokon túl kötelező előírásokra van szükség. Hogyha most csak kvótákról beszélünk, ez nem elegendő. Biztos, persze tudom, hogy a árnyék jelentéstevők találkozója még beszélünk majd ezekről a kérdésekről, de azt gondolom, hogy Reding biztos asszony minden javaslatát nem lehet vakon támogatni, de azokat a javaslatok, amelyek a nagyobb diverzitás, a nagyobb sokszínűséget támogatják, ezeket igenis támogathatjuk, akár a munkavállalói szerződések által teremtünk meg nagyobb sokszínűséget, azáltal, hogy többen hallathatják a hangjukat a cégvezetésben. Azt gondolom tehát, hogy cselekednünk kell is ennek szellemében, az elmondottak szellemében már izgatottan várom a vitákat, melyeket majd lefolytatunk. Egyéb hozzászólások? Úgy látom. Senki más nem jelentkezik. Bizottság? Semmi? Jó. Következő napi rendi pontunk. Maria Gallo asszonyt aki nemrég foglalt helyet, arra kérném, hogy adja elő mondandóját a szellemi tulajdon jogok vámhatósági érvényesítése témájában. Tessék! Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr! Első véleménycseréről van szó, azon vámrendelet kapcsán, amely az Európai Bizottság stratégiájába illeszkedik bele, melynek célja, hogy létrejöjjön a szellemi tulajdonjogok védelmének európai belső piaca. Ez hozzátartozik a CUL, a VÁM akciótervhez, a 2009-2012-re terjedő hamisítások elleni vám akcióterhez. Július 14-én az Európai Bizottság egy közleményt bocsátott közre, annak érdekében, hogy a probléma fajsúlyát és távolságát, léptékét bemutassa. A lefoglalt küldemények száma 2010 ezzel összevetve megduplázódott, és 35.500-ról 80 ezerre. A postai úton való lefoglalások 15 ezerről 43 ezerre nőttek 2010-re. Meg kell meg azt is említenünk, hogy a legfontosabb cikk kategóriák, termékkategóriák a cigaretta volt 43%-kal, aztán háztartási eszközök 15,5%, 14,5%. Miről volt itt szó? Szappan, elektromos háztartási berendezések. Ja, a játékok pedig 10%-kal vették el részüket. Milyen kérdést vetesz fel? Az emberek egészségének és biztonságának kérdését. Nos, ezen első vita során áttekintést szeretnék adni az Európai Bizottság által tett javaslatról, amelyet a bizottság a 1383 per 2003-os joganyag módosítása kapcsán mondott. Lássuk először a hatály kérdését. A hatály, a módosított hatály kiterjesztésre kerül a 2003-as hatályhoz kép, képest, így új termékcsoportokra is kiterjeszthető ez. A hatályba bekerülnek az úgynevezett párhuzamos importok is, valamint az olyan berendezések, amelyek bizonyos technikai intézkedések megkerülését teszik lehetővé. Egyetértek a bizottság által javasolt hatály kiterjesztésével, a bizottság által javasolt kiterjesztéssel, amely a hatály terjeszti ki. Ezzel kapcsolatban két fenntartásom van. Egyrészt az IMCO-val már eszmét cseréltünk a e kérdésről. És itt valóban a szellemi tulajdonjogba ütköző cselekedettel állunk szemben. A párhuzamos termékek term- tulajdonosai ugyanis általában a termék hamisításból is kiveszik a részüket. Azért tehát, hogy megakadályozzuk, hogy a vámhatóságokat túlterheljük munkával, arra van szükség, hogy számukra megfelelő dokumentációt rendelkezésre bocsássuk, azért, hogy ellenőrizhessék, hogy egy bizonyos termék egy illegális párhuzamos import tárgyát képezi-e vagy sem. Még mindig a hatálynál vagyok. Kereskedelmi tulajdonsággal nem bíró termékek, melyek egy személyes küldeményben szerepelnek, ezekre továbbra sem terjed ki a hatály, és azt hiszem ebben minnyáján egyetérthetünk. Gyógyszerek tranzitja, ez is a hatályunk kívül, kívül áll. Ez a tényállás. Ennek az a célja, hogy az Európai Unió egyrészt, másrészt India és Brazília előtti konfliktusát megelőzze a WTO fórumain. Természetesen elfogadom azt a megállapodást, de ugyanakkor a WHO, az, M, e, az ENSZ egészségügyi világszervezetének számai ismertek számunkra, és jól tudjuk, hogy a gyógyszerhamisítás különösen sok afrikai országban valamint Ázsia és Latin Amerika egyes régióiban nagy problémát okoznak. Ezek olyan országok, amelyek feltörekvő gazdaságnak tekinthetőek. A hamisított gyógyszerek legnagyobb felvevő piacai éppen ők. Ezzel a valósággal ugyanakkor szembe kell néznünk. A hatály ról beszéltem volna először. Másodszorban szólnék az egyszerűsített eljárásról, az áruk megsemmisítésének egyszerűsített eljárásáról. Itt egy új javaslattal van dolgunk. Ez a javaslat a áruk egyszerűsített megsemmisítésének eljárását kötelezővé írja elő, és így biztosítja hogy a termékek megsemmisítéséhez ne legyen szükség, a hamisított termékek megsemmisítéséhez ne legyen szükség semmilyen extra engedélyre. Harmadik pont, melyet szintén meg szeretnék említeni, és erről is vitát nyithatunk a későbbiekben, ezek a kis küldemények. Egyetértek azzal az alapelvel, hogy speciális eljárást kell bevezetni a kis küldemények számára. A végrehajtásra vonatkozó modalitások a javaslat 25. cikkében találhatóak. Ugyanakkor az is teljesen világos, hogy a kis küldemény koncepcióját korlátozni kell. Megemlítem még az ötödik bekezdést, ezzel érdemes volna talán még foglalkozni. Ugyanitt itt egy 20 éves határidőt ír elő a jogalkotó, annak érdekében, hogy engedélyezzék az áru az áru megsemmisítését 20 napos határidőről van szó. De ugyanakkor ez túl hosszúnak tűnik nekünk a 20 nap. Ezen felül pedig a vámhatóságok felelősségének kérdésével is foglalkoznunk kell, például, hogyha az a feladat, hogy tisztázni kell egy részkérdést, amikor egy áru megsemmisítésére kerül sor. Ezen felül az eljárás jogi garanciák kérdését is ki szeretném emelni. A bizottság új javaslata jelentős eljárás jogi garanciákat vezet be. A gyanús áruk visszatartására vonatkozó minden határidő világossá válik ebben az a joganyagban. Tisztázza azokat a kötelezettségeket, melyek alapján a vámhatóság az áru tulajdonosát informálni köteles. Ezen felül pedig szabályozza a hatósági ellenőrzés alatti áru megsemmisítés feltételeit. Abban az esetben, hogy abból lehet kiindulni, hogy szellem és szellemi tulajdonjogok sérültek. A meghallgatás és a fellebbezés jogát is megtartja a jogszabálytervezet az érintett felek minden előzetes jogát ugyanúgy tiszteletben kell tartani az eljárás során, de ugyanakkor mindenképpen el kell kerülni a hosszadalmas, hosszú időre elnyúló és ismétlődő eljárásokat, hiszen ezek a jogszabály, illetve a módosított jogszabály hatását aknáznák alá, és célját lehetetlenítenék el, hiszen ez a cél nem más, mint a hamisítás által nehéz helyzetbe hozott cégek védelme, szellemi tulajdonjogának védelme, valamint az európai polgárság egészségének védelme. Mint tudja, elnök úr, három szakbizottság dolgozik együtt a dossziéban, az IMCO, az illetékes Krajcman úra jelentéstevő, az INTA és a Júri pedig véleményeket készít majd a jelentéshez. A hatáskörökről és illetékességekről szóló tárgyalások még nem, ért, nem értek véget. Az IMCO a Kreutzmann jelentés kapcsán azt tervezi, hogy február 28-án jövő évet írunk, szavaz a, jelentéstervezetről. A jelentéstervezetről. A júriban, és ez már az én ügyem, úgy tervezem, hogy állásfoglalásom, indítványom tervezetét már novemberbe tudom nyújtani, és ebben a 2012-es első ülésünkön szavazhatnánk is. Azt hiszem, hogy teljesen reális is betartható az a naptár. Tudom, hogy ez nem egy problémás kérdés, ezért köszönöm az együttműködésüket és figyelmüket. Köszönöm szépen Gálló kollégának és most Spajróni kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani kolléginának a téma bemutatásáért. Két kérdésem lenne. Az első arról szól, hogy föl kell gyorsítani a vizsgálati fázist. Nyilván a gyorsabb folyamatnak mindenki, folyamatban mindenki hasznot húz. Úgyhogy mindenképpen ez az európai vállalatok részére is előrelépés lenni, lenne. Tehát azon áruk, árukról van szó, amelyekről bebizonyosodik, hogy hamisítottak, ezért ezeket valahol tárolni kell. Jó lenne, hogyha egy hónap alatt, vagy egy év alatt, egy bizonyos időszak alatt eldöntenénk, hogy mi lesz a sorsuk, hogy össze lehessen őket meg lehessen őket semmisíteni, tehát ne a vám hivatalnak kelljen ezeket megsemmisíteni, illetve tárolni. Ez mindenképpen az európai vállalatok javát szolgálna. A második kérdésem az lenne, hogy az eljárási költségeket kifedezi. Vajon azon tagállam, ahol a megsemmisítés történik, avagy azon tagállam, aki a hamisított terméket importálni szeretné. Elnök, köszönöm. Éva Lichtenberg. Um, I, uh, ich wollte eigentlich nur... Voltak éppen csak két dolgot szerettem volna megemlíteni. Egyrészt a párhuzamos importok kérdéséről már az iPad 2-es kapcsán is, ennek kapcsán való szavazás kapcsán már döntöttünk, és itt arról van szó, hogyha párhuzamos importokat szigorú rezsim alá szervezzük be, akkor ellehetetlenítjük az internetkereskedelmet, hiszen egyetlen internet cég sem tudja még egyszer átvenni ezeket az anyagokat, amelyeket értékesített nem tudja ezt rendszerszerűen áttekinteni, ezért szavaztunk így annó. Tehát csak arra akartam utalni, hogy tisztában vagyunk a problémával, de egyszer szavaztunk már a kérdésről. Másodszorban az is a kérdés mondhatni, a kérdés, a legközpontibb kérdés, hogy ki viseli a költségeket az áruk megsemmisítésére. A többi az árnyék jelentéstevünk dolga majd. Grazie la parola. Köszönöm Köszönöm szépen, Engström képviselő. Right. Uh, yes. Uh, Igen, köszönöm szépen. Valóban már eszmét cseréltünk az IMCO-ban, ahogy a kollega elmondta erről a kérdésről, tehát voltaképpen ugyanezt ismételhetem meg, amit ő mondott. A rendelet tervezettel a fő probléma az, hogy az alapjául szolgáló jogon jelentősen túllép, illetve a módosított jogszabályon túllép, és a teljesen legálisan importálható áruk lefoglalására jogosítványokat ad a vámnak. A párhuzamos importok teljesen jogszerűek és legálisak. Hogyha megadjuk a vámnak ezt a jogot, hogy ezeket visszatartsa, vagy megsemmisítse, akkor ezáltal illegalizáljuk a párhuzamos importokat. Hogyha az Európai Parlament párhuzamos importokról való véleményét meg akarnánk változtatni, ezt megtehetjük, de akkor valóban tudatosan megfelelő jogszabály módosításával tegyük ezt meg, ne ilyen kiskapun kerülő úton próbáljuk ezt elérni. Másik példám, a kisküldemények kérdése. Minnyáján egyetértünk abban, hogy az áruk hamisítása csúnya dolog. Én ugyanakkor a kalózpárt képviselője, azt gondolom, hogy a, kereskedelm, hogy a hamisítások kereskedelmi értékesítése rossz dolog. Miért? Azért, mert a legtöbb esetben, nem minden esetben, de legtöbb esetben ö, veszélyezteti az emberi egészséget, és természetesen a cégek szellemi tulajdonjogát sérti. Ám itt most a kereskedelmi importokról beszélünk, ám hogyha én magámban fogyasztom, egy cipőt vesz, egy hamis Nike cipőt vesz, akkor két eset állhat fenn, vagy egy bűncselekmény áldozata ő, tehát ha nem tudja, hogy hamisító cipőt vett, vagy pedig tudja, hogy hamis, de mégis meg akarja venni, ezt akkor sem kriminalizálhatjuk, nem pönalizálhatjuk. A legtöbb tagállamban nem is nincs is pönalizálva ez. A magán személyek jogában áll hamis árut vásárolni, nem minden tagállamban bár, de sok tagállamban. Azaz tehát ebben az esetben a fogyasztó teljesen legális módon jár el, amikor online egy hamis árut vásárol, és számára teljesen felfoghatatlan lenne, hogyha a vám ellopná kvázi az árut. Ő megvette ezt az árut, fizetett érte, és nem kapja vissza a pénzt, ez voltak éppen az ellopással egyenlő. Úgy gondolom, hogy egy másik kontextusban pedig az európai intézményeket is nagyon illetve az online vásárlásba megrodjantaná bizalmat a fogyasztók körében. És egyébként tisztességtelen is, eh, hiszen azokban az országokban, ahol ez teljesen jogos, nem értenék a fogyasztók, hogy miért foglalta le a váma termékeket. Altri interventi? Egyéb hozzászólók? Más valaki? Senki? Talán az előadó lezárná valahogyan a vitát. Mi a véleménye a vitáról? Csak annyit akartam mondani Speroni kollégámnak, főként, hogy ő egy teljesen konkrét kérdést is megfogalmazott. Szóval annyit akarok mondani neki, hogy természetesen létezik a kárpótlás eljárás a cégek számára. Ami pedig a megsemmisítés költségeit illeti, a 27-es cikk szól erről. Voltak éppen úgy áll a dolog, hogy a jog tulajdonos fizeti a költségeket a megsemmisítésért, de ugyanakkor kárpótlást kérhet az áru hamisítójától. A téma kapcsán Ugyanakkor nagyon a téma kapcsán az a nehéz, hogy nagyon nehéz a hamisítót megtalálni. Kínából vagy más országokból jönnek a hamis áruk, általában ezek messzi országok, és gyakran nem is működnek, hatóságaik nem működnek szorosan együtt a mi vámhatóságainkkal. Ami pedig a párhuzamos importok kérdését illeti, ez egy nagyon komoly kérdés. Talán a bizottság pontosabban tud választ adni a kérdésre, de valóban ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Egy valami azonban világos. Itt illegális párhuzamos importról van szó, és ezzel a jelenséggel foglalkozunk. Többen szá, nekem már elmagyarázták, hogy az illegális párhuzamos importok ugyanazokban a teherautókban, ugyanazokban a konténerekben találhatók meg, mint a többi termék, azért, hogy ne tűnjenek fel, és ez a valóság, amelyel foglalkoznunk kell. Köszönöm. Bizottság esetleg? tűnik, nem? Jó. Akkor ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk. Most megadom a szót Jan Filip Albrechtnek, a következő témában az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a büntetőjárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog. Tessék. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Elnök úr, köszönöm szépen. Egy intézkedés javaslat került hozzánk a bizottság, az Európai Bizottság részéről, amely a büntetőeljárásokban alkalmazott minimális normák eh, csomag részét képezi. Kezdődött ez egyrészt a büntetőeljárásban való tolmácsolásról és fordításról szóló szabályozásokkal, folytatódott aztán a jogokhoz való levél, ről szóló szabály elfogadásával, itt ugye a terhelt egy levélben információt kap a jogairól, és ez folytatódik a büntetőeljárásban az ügyvédhez való hozzáférésről szóló kodifikált jog megalkotásával Úgy gondolom, hogy épp úgy, ahogy ez az egész csomagtervezet, épp úgy ez a része a csomagnak nagyon fontos szerepet játszik az Európai Parlament számára, hiszen az elmúlt években az ilyen minimális normák meghozatalása után mi követeltük is az Európai Unióban ezeknek a betartását, például, hogyha kölcsönös elismerés intézkedését foganatosították, vagy foganatosították -e a rendőrség és igazságügyi együttműködés területén is. Azt gondolom, hogy a frakciók általánosságban pozitív tapasztalatokat szereztek ezen javaslatról, és azt hiszem, hogy kijelenthetjük a frakciók nevében, hogy ezt a javaslatot már hosszú ideje várjuk a parlament részéről. Ennek ellenére persze a mi szakbizottságunknak végezetül pedig az Európai Parlamentnek a rendes jogalkotói eljárás során részt kell vállalnia, vállalnunk ezen jogszabály meghozatalában. Ezért nagyon fontos, hogy mi, a Júri Szakbizottság nagyon korán megfogalmazzuk a véleményünket, a szakvéleményünket azért, hogy az illetékes bizottsággal, amely esetünkben a LIBE, egyeztetni tudjuk a részkérdéseket, és ilyen módon az eljárás korai fázisától kezdve észrevételezhessük azt. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert a tanács üléstermeimben már az első megbeszéléseket folytatják ezen a kérdéskörről, ezért, mint most már azonos jogú társjogalkotó, nagyon fontosnak tartom, hogy mi magunk is kommentáljuk ezeket a tervezeteket. Hat tagállam reagált a bizottság tervezetére, és ők nagyon visszafogottan tekintették a bizottság javaslat tervezetét, többek között arra az okra hivatkozva, hogy az egyének jogvédelme az ő tagállamunkban, az egyének jogvédelmét nagyon magas szinten akarják harmonizálni, mégpedig az emberi jogok konvenciójának, egyezményének, emberi, az e, emberi jogok európai egyezményének szintjén, és ez a hat tagállam nem ért egyet e, ilyen, ezzel a magas védelemmel. És úgy gondolom, hogy ez e, felháborító az a tény, Éppen ezért azt gondolom, hogy az Európai Parlament nevében nagyon világosan véle, ki kell fejtenünk a véleményünket, hogy a büntetőeljárásban az egyének, a terheltek eh, jogát minimum az emberi jogok Európai Bírósága által az emberi jogok Európai Egyezménye alapján kodifikált, illetve alkalmazott. Ezen oknál fogva nagyon nagyra értékelem, hogy az Európai Bizottság javaslata utalásokat is tartalmaz, olyan utalásokat, amelyek hasonló normát követelnek az ügyvédhez való hozzáférés tekintetében, épp úgy tehát, ahogy az Emberi Jogok Európai Bíróság ezt megfogalmazta. Külön ki szeretném emelni, hogy a bizonyítékok büntetőeljárásban való értékelhetősége messze menően attól kell, hogy függjön, hogy biztosították-e az ügyvédhez való hozzáférés alapjogát, vagy sem. Számunkra azt hiszem, hogy ez a határ, amelyet nem léphetünk át. Hiszen az Emberi Jogok Európai Bírósága megismétlődő ítéleteiben erről beszélt, anélkül ugyanakkor, hogy az nyomozások ez kihatott volna. A gyanúsítottak ugyanakkor ki vannak szolgáltatva annak, hogy a nyomozás során kvázi milyen ítélet alapján döntenek. És úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt az átléphetetlen határt számunkra meghatározzuk, és ezért a én véleményemben nem csak ezen alapjog védelméről beszélek majd, hanem külön nyomatékosítom majd a gyermekek és a kiskorúak védelmét, hiszen mindig sikre szálltunk az ő védelmükben. Egy-két helyen pedig azt is világossá tettük, hogy a nemzeti sajátosságok alapján való kivételeket a parlament részéről nem tudjuk elfogadni, amennyiben ezek oda vezetnének, hogy európai szinten a rendelet okafogyottá vagy hatástalanná válna. Ezért úgy gondolom, hogy a nemzeti jogban szereplő kivételes eseteket az európai rendelet hatája alól ki kell venni, hiszen csak így lehet az egységesítést elérni. Hogyha közös normát, közös standardot akarunk kialakítani, akkor valóban biztosítani kell azt, hogy ennek kihatása legyen a való életre. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslatában ezt ki is hangsúlyozta több helyütt, de ennek ellenére számunkra, a parlament számára nagyon fontos, hogy megakadályozzuk, hogy az alapszabály alól túl sok kivételt foganatosítsanak, hanem ellentétben ezzel azt szeretnénk biztosítani, hogy az alapszabály minél nagyobb esetszámban alkalmazásra kerüljön, bár természetesen bizonyos esetekben a kivételekre is szükség lesz, ez tagadhatatlan és egyébként a mi módosítóinkban ezek meg is jelennek majd, de még egyszer mondom, hogy a kivételeket a legfontosabb esetekre kell majd kon- koncentrálni. No, ezek lennének azok az első gondolatok, amelyeket a bizottság tervezete kapcsán megfogalmaztam, és természetesen nagyon örülnék, hogy az árnyék jelentéstevők közül, akik közül sajnos nincs itt senki sem, de hogyha velük jövő héten már egy sikerül megtartanunk az első árnyék jelentéstevői megbeszélést, és ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a kollégákkal is beszélni fogunk, de még egyszer mondom, ez itt az első eszmecsere, az első véleménycsere, de biztos vagyok benne ugyanakkor, hogy eltart egy ideig, amíg a bizottság megegyezésre jut maga is, ezért tehát fontos, hogy mi is az árnyék jelentéstevőkkel minél gyorsabban egy közös dokumentum létrejöttén dolgozunk, és ennek a szellemében, ebben a reményben zárom mondandómat. La parola al collega, al collega Stojanov. Stojanov kolléga következik. Благодаря, господин председателю. Мисля, че можем да общим тази точка от дневния ред, като кажем, че в момента обсъждаме, не знам, господин докладчика ще каже дали е това. Azt hiszem, leszögezhetjük azt, bár az előadó felé nézek, hogy van-e itt az embernek telefonhíváshoz való joga. A bolgár alkotmány szerint egy letartóztatott személy nem hallanak, nem működik a nem működik a tolmácsolás? Kezdjem előről? Sí, sí, sí, има sí, има ли igen, igen. Tessék. Казах, че това, което обсъждаме в момента е това, което е известно от американ... Jó, akkor kezdem előről. Az amerikai filmekben az úgynevezett telefonhíváshoz való jogot szoktuk látni. Nem tudom, hogy Albrecht úr megerősít abban, hogy ezt jól értettem, vagy sem. A bolgár alkotmány értelmében a letartóztatott személyeknek joguk van ahhoz, hogy az, joguk van egy ügyvédhez, attól a pillanattól fogva, hogy letartóztatták őket. Ugyanakkor Általában elég nagy a különbség a gyakorlat és az elmélet között. Én magam és egyszer ebbe a e, problémá, vagy velem is ez, ez esett meg, mert három évvel ezelőtt letartóztattak. És akkor fölmerült parlamenti mentességem kérdése. De amikor az ember éppen bilincsben van, és az embert fejbe berúgják, vagy más testrészeit rugdossák, akkor elég nehéz az ember jogának érvényt szerezni. Ezek a jogok különböző dokumentumokban vannak lefektetve, mindenkinek megvan a jogsegélyhez való joga, de néha nagyon nehéz azt elérni, hogy ezeket a jogokat tiszteletben is tartsák. Az amerikai filmekben, amit mondtam, azt szoktuk látni, hogy a letartóztatott személyeknek joguk van telefonhíváshoz. Nos, amikor engem tartóztattak le, akkor nekem ilyen jogom nem volt. Nem volt lehetőségem arra sem, hogy az e- elfogató parancsot megtekintsem. Tehát ebbéli jogomtól is megfojtottak. Én azt szeretném kérni, hogy ezeket a jogokat világosan lefektessék, hogy világos határidőket kapcsoljunk ezekhez a jogokhoz. Engem 24 órára helyeztek őrizetbe. A rendőrség tartóztatott le ö, otthonomban, de nem tudom, hogy lehet, meg lehet azt oldani, hogy a letartóztatottak jogait egyetlen dokumentumban rögzítsük pontosan milyen jogaik vannak a letartóztataknak, hogyan kommunikálhat, stb. stb. Én mindent megteszek azért, hogy segítsem Albrecht urat a jelentés megírásában. Van némi személyes tapasztalatom ebben a kérdésben tehát. Kollega Speroni grazie, ho trovato... Köszönöm szépen. Azt hiszem megtaláltam a, a dokumentumban azt a választ, amit rákérdeztem az előbb, hogy megvan a válasz. Elnök, egyéb kérdés? Bizottság? Euh, Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Szeretném Jan Albrechtnek megköszönni felszólását. Szeretném a méltató szavait is megköszönni, és gratulálok a jelentés tervezetéhez. Arról van szó, hogy büntetőeljárás során a letartóztatottnak legyen joga kommunikálni, illetve legyen joga ügyvédet igénybe venni. Ez nagyon lényeges hogyha azt akarjuk, hogy egy jogi térség tényleg valóság legyen. Csak is így valósíthatjuk meg az igazságos büntetőeljárást is. A bizottság javaslata azt is előirányozza, hogy minden letartóztatottnak legyen joga családjával, vagy egy diplomáciai képviselettel beszélni az Európai Unión belül. Minden letartóztatottnak megvan eh, a joga, hogy eh, jogi képviseletet kapjon. Így eh, emlékeztetnék a 2008-as Száldit ítéletre. Az Emberi Jogi Bíróság elmondta, úgy döntött, hogy a letartóztatásnál azonnal érvénybe lép az ügyvédhez való jog és a kommunikációhoz való jog. A emberi jogi bíróság különféle dolgokról rendelkezett, de itt az ötös cikkben eh, nem irányozta elő a kapcsolat felvételét. De amennyiben az európai elfogató parancs értelmében ezeket a jogokat a parlament szeretné, akkor igazából túlmegyünk azon is, amit az Emberi Jogi Bíróság ítélete előír. Itt eh, már a joggyakorlatban eh, meglévő dolgokon tovább megyünk majd. Hiszen olyan helyzetet kell elérnünk, hogy eh, az ügyvéd állandóan jelen legyen. Minden egyes kihallgatásnál jelen kell, hogy legyen, hogy segíthessen ügyfelének. Amikor például mondjuk van egy házkutatás, csak is kivételes esetekben nem lehet majd jelen az ügyvéd. Természetesen a, az államügyészség, illetve a nyomozóhatóság és a védelem egymásnak ellentmondó érdekeit is valahogy össze kell hangolni, ez, csak az, ez azt jelenti, hogy csak is rendkívüli körülmények igazolhatják azt, hogy az ügyvéd nincsen jelen. Például, hogyha életveszély áll fenn. Nagyon lényeges az is, hogyha sérül ez a jog, akkor meglegyen az érintetnek a lehetősége, hogy tovább vigye a saját védelmét, tehát nem születhet ügyvéd nélkül ítélet például. Reméljük, hogy az Emberi Jogi Bíróság is elfogadja ezeket majd. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Lezártuk ezt a pontot? Nem, nem, elnézést, a jelentéstevő Albrecht úr még szólt ki. Ja, ich, ö, möchte... Igen, nem akarom itt most az idejüket rabolni, de nagyon fontos volt számomra, hogy reagáljak. Egyrészt arra a kérdésre, amely itt felmerült, hogy az elmélet és a gyakorlat az európai államokban nem vág mindig egybe. Úgy gondolom, hogy az összes európai tagállamban megfigyelhetjük, hogy felmerül az a kérdés, hogy bizonyos alkotmányos, egyezményes jogok hogyan érvényesülnek a gyakorlatban. Vannak jó modellek, vannak jó példák, és vannak kevésbé jó példák. Itt egy közös jogi térséget építünk, unió vagyunk, megvan az európai elfogató parancs, egyéb ilyen európai sodást elősegítő dolgok. Elkerülhetetlen az, hogy egy olyan norma legyen, amely az összes tagállamra kötelező. Ez pedig ki tudná javítani azokat a példákat, amelyekről hallottunk. Így számos országban emelni lehetne a védelem szintjét. Ne kövessük el azt a hibát, ami eddig jellemző volt, a parlament ezt elég gyakran meg is mutatta. Hiszen eh, a rendőri és igazságügyi együttműködésben eh, azt is meg kellett nézni, hogy melyik gyakorlat a legalacsonyabb. Ez nem lehet a példa. Véleményem szerint eh, nem oda kell igazodnunk, és parlament szerint az a feladatunk, hogy magas színvonalt vezessünk be, ahogy ezt az elmúlt években meg is próbáltuk. Meg is tesszük ezt a jelentésünkkel. Hiszen látjuk, hogy eh, nem csak az Európai Emberi Jogi Egyezmény minimális előírásait akarjuk alkalmazni, hanem a maximális alkotmányban meglévő jogokat. Németországban például az alaptörvény nagyon magas normákat szab meg a büntetőeljárásban roppant fontos az, hogy ezeket a példákat is figyelembe vegyük, amikor egy közös álláspontot dolgozunk ki, vagy közös irányba mozdulunk el. Egy utolsó érben van még, és ez is nagyon fontos, legkésőbb akkor, amikor néhány év múlva az eh, Európai Emberi Jogi Egyezményhez is csatlakozunk Európai Unióként, akkor a most megcélzott irányelvnek pedig nagyon ambiciózus céljai kellenek, hogy legyenek, és hogy megálljon a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság előtt is. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy a magas normát az Európa tanács értelmezésében is garantáljuk. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy a különböző jogi kultúrák ne juthassanak szóhoz ebben a jogalkotási eszmecserében. De az akaratunk az, hogy magas szintű normát érjünk el, amelyeket a tagállamoknak meg is kelljen valósítani. Köszönöm. Ha chiesto ancora una Stojanov úr is szót kér. Благодаря, господин председател. Един кратък въпрос към Lenne egy kérdésem a bizottsághoz. A bizottság azt javasolja, vagy legalábbis úgy értettem, hogy minimális normákat kellene bevezetni, hogy például az első kihallgatásnál is jelen lehet egy ügyvéd. Tehát, ha jól értem szavait, már a legelső kihallgatásnál is jelen kell lennie. Azonban a habeas corpus nem alkalmazzák mindenhol, néhányan igen, néhány tagállam meg nem alkalmazza. Szeretnék akkor rákérdezni, hogy az első kihallgatás előtt akkor mi a helyzet? felteszem magamnak a kérdést, hogy az ügyvéd az első kihallgatásnál ott kell, hogy legyen? Ha jól értem. Hogy támogassa a terheltet? Köszönöm, akkor lezárhatjuk ezt a pontot? Úgy látom, más hozzászólás nincsen. Következik a 14-es napirendi pont, Éva Liftenberger asszony, a jelentéstevő. Szavazni azonban nem tudunk. Ugye 17 órakor kezdődik a szavazás. Nos, én azt mondanám, hogy Éva Lichtenberger asszony kezdje el a mondandóját, és utána megvizsgáljuk, hogy mi a helyzet a szavazással. Kicsit meglepett a dolog, Se, semmi gond, nem baj. Vagy németül beszél? Beszélhetek németül is. Ja, igen, akkor nem lesznek nyelvi problémák. Az Európai Parlament, Tanács és Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés részünkről a maximális transzparencia jegyeit kell, hogy viselje. Megkíséreltük közösen, hogy ez így is legyen. Hiszen itt a illetékes bizottság úgy tűnik, hogy sokkal gyorsabban halad előre, mint ahogy ezt tervezték. Ebben a dologban elsősorban arról van szó, hogy már nagyon régóta foglalkozunk ezzel a témával. Van egy saját javaslatunk a témakörben, most a dolog lényege az, hogy a bizottság stratégiáját új javaslattal kommentáljuk. Igazából ez az összeanyagnak csak egy minimális része. Tehát nem szeretnénk itt a bizottságot zaklatni, csak ezt a javaslatot szeretnénk most megtárgyalni, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos minnyájunk számára, az, hogy megfelelő időben lépjünk. Éppen ezért szeretnénk összefoglalásképpen támogatni a véleményt. Cashman úr is támogatja, és ez volt az egész dolog kiinduló pontja. Mindenképpen levél helyett választottuk ezt a módszert, mindenki megkapta már a levelet, és a határidők pedig itt az eljárás alatt megváltoztak. Én pedig nagyon boldog lennék, hogyha ezt aktiválni tudnánk, hiszen ez egy nehézkes eset volt, aztán még itt az áramkimaradás is sújtott minket, megakadályozta a bizottságunkat, hogy megfelelő időben reagáljon. Sajnálom. Ez egy olyan probléma volt, amelyet amely nem a mi felelősségünk volt. Van hozzászólási igény? Nincsen. Akkor egy negyed órára, negyed órára felfüggesztjük az ülést, és 5 óra előtt 5 perccel folytatjuk, a mindenki egyetért vele. Köszönöm. Quanti, quanti mh, mm, Vado? Vado? Vado? Sì, sì. <clears throat> Cari colleghi, siamo, riprende la seduta. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Votiamo. Allora, abbiamo discusso il punto 14. Szavazzunk. Az Éva Lichtenberger jelentésről volt szó, a 14-esről. Ugye 17 óra van, szavazzunk. Szavazzunk tehát az éven Lichtenberger féle javaslatot nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz. Ez egy véleménytervezet. Mellette ki van? Aki mellette van, emelje a kezét. Nef Eh, chi è vota contro? Ellene. Astenuto? Tartózkodó? Senki. Jó, akkor ezt elfogadtuk. Passiamo adesso alla votazione sulla ADR. Az ADR következik, alternatív vita rendezési polgári kereskedelmi és családi ügyekben. Itt megjelent körünkben már Wallis asszony, üdvözöljük, tudjuk, hogy nem volt egyszerű. Miután Anglia igen messze van Európától, nehéz ide jutni a parlamentbe. E quindi possiamo riprendere il nostro voto. Akkor tehát szavazzunk. De tényleg üdvözl, üdvözöljük körünkben Wallis asszony. Haladjunk. Alternative, alternative dispute resolution. Alternatív vitarendezés polgári, kereskedelmi és családi ügyekben. Egyes módosítás mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene. Elfogadtuk Imko B mellette ellene elfogadtuk. Négyes mellette ellene Tartózkodó. elfogadtuk. Imko D hozzáadás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko E második rész mellette ellene elfogadtuk. Imko F második részt mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös módosítás mellette, ellene, elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es módosítás mellette, ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 22-es mellette ellene Sajnos meg kell ismételni. Kérem, hogy szavazzanak. Izommunkat, tudom, 22-esről szavazunk mellette. Ellene. Elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. Imko négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Imko hetes első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Imko hetes harmadik rész mellette, ellene, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 26-os mellette, ellene. Meg kell ismételni? Elnézést, meg fogjuk ismételni, mert számolni kell. 26-os mellett ki van? Ellene. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk. 30-as mellette. Ellene elutasítottuk. 31-es mellette. Ellene elutasítottuk. 32-es mellette. Ellene elut elfogadtuk, mondja az elnök. 33-as mellette Ellenem? Elfogadtunk. Imko 5-ös mellette ellene elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Imkó 7-es második része. Nem, erről nem kell szavazni, helyes vit az elnök. Imkó 18-as második része, mellette, ellene. Elfogadtuk. 40-es, mellette. Ellene. Elfogadtuk. Második rész, Elnézést, az IMCO 2-es első része helyesbít az elnök, mellette, ellene, elfogadtuk. IMCO 8-as mellette, ellene, elfogadtuk. IMCO 10-es mellette, ellene, elutasítottuk. 28-as módosítás mellette ellene elfogadtuk. Imko 19-es mellette ellene elfogadtuk. 41-es mellette ellene elfogadtuk. Imko 11-es második része mellette ellene elutasítottuk. Imko 15-ös mellette. Ellene? Elfogadtuk. Imko 20-as mellette. Ellene? Elutasítottuk. Riproviamo, scusate, viene contestato la cont. Arra kérnek minket, hogy még egyszer ismételjük meg, tehát mellette ki van. Imko 20-as. Akkor ellene. Elfogadtuk. Grazie. Eh, emendamento, sì, sì, sì. Emendamento 42. 42-es módosítás mellette. Ellene. Elfogadtuk. Imko 3 első rész mellette. Ellene. Elfogadtuk.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 tehát a 16-osról szavazunk, egy szavazás az egész, mellette ki van, ellene, tartózkodok, el, egyik hangulag elfogadtuk a 16-os 16-os napi rendi pontot, tehát az Atini Egyezményt. Következik a Manders jelentés, illetve vélemény, a sport európai dimenziója című. Egy egyes módosítás mellette. Ellene? Elutasítottuk. Kettes módosítás mellette. Ellene? Elutasítottuk. Hármas, Karinféle módosítás mellette. Ellene? Elfogadtuk. A Manders kompromisszum következik, mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ötös módosítás következik, mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hatos módosítás, mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hetes, hetes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas módosítás. És kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Lezáró szavazás. A teljes anyagról mellette. Ellene. Kette hárma. Hárman is ellene van. Ellene van ön is? Tök. A favore? No. no. Allora, son tre. Akkor hárman vannak. Sajnos meg kell ismételni, mert François kicsit hezitált az imént. Záró szavazás. Ki támogatja a véleménytervezetet? Ellene ki van? Ez még mindig három. Háj ki. Speroni úr viszont tartózkodik, akkor elfogadtuk. Három perces szünet következik, mert utána zárt ülésre kerül sor. Van itt még valami, amit nem, amivel nem foglalkoztunk? Questo è a porte chiuse. Ah. Porte chiuse. Se... Il resto lo votiamo a porte chiuse. A többiről zárt ülésen fogunk dönteni, tehát most zárt ülés következik